Okay, ladies. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, szeretném megkezdeni a bizottság munkáját. Elnézést kérek, kicsit késünk, hiszen közös meghallgatást szerveztünk más szakbizottsággal, de most már elkezdhetjük a munkát. Emlékeztetni szeretnék még arra, hogy ez egy zárt ülés, legalábbis ami a szakbizottsági ülés első részét illeti. Ez konkrétan azt jelenti, hogy csak a titkárság, a képviselők, mint tagok, és a frakciók képviselő lehetnek jelen. Még az Európai Bizottság képviselői sem lehetnek jelen a vitán ami konkrétan azt jelenti, hogy zárt ülés a szószoros értelmében.